tanácskozunk, utána pedig az éjszakai ülésre egy rövid vacsoraszünet után 21 órától kerül sor a napi rend nyilvánosságra lett hozva, az Európai Parlament honlapján megtekinthető. Mindenkinek jó hazautat és nyugodalmas jó éjszakát kívánok!